mivel eh, szükség alapon jár az ellátás nálunk, a ellátási turizmus előtt nyitva állnak a kapuk. Miért legyen ilyen szovjet rendszer, amit dikt, fentről diktálnak, és eh, a bizottság eh, dönt, nem fog működni. Versenyre van szükség. Versenyre van szükség a bérek tekintetében, minden tekintetében. A verseny hajtja a gazdaságot. A brit gazdaság pedig szárnyal. A Brexit ellenére az európai gazdaság meg betegeskedik. Az euró elég sápat, még a Deutsche Banknak is problémái vannak, az olasz bankok pedig mind borotva élen táncolnak, és minden kísérlet, hogy az európai rendszereket összevonjuk és egyesítsük, egy következménnyel jár, hogy kialakul a szovjet típusú kommunizmus. Ez pedig nagyon rossz és nagyon veszélyes elképzelés. Nagy-Britannia ebben nem akar részt vállalni. Köszönöm szépen. Most áttérünk a spontán felszólalásokra. Grappini asszonyi a szó egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony. Megmondom őszintén, néhány kollégának a pozícióját egyszerűen nem értem teljesít a konfízió. Nem egy szociális biztonsági rendszert akarunk, azt akarjuk, hogy a mobil dolgozók jogait tartsuk tiszteletben, amikor másik országban dolgoznak, nem a lakóhelyükön. Ez ugyanolyan tiszteletet érdemelnek és jogokat érdemelnek, mint a helyi dolgozókat. Hát egységes piacot akarunk? Azt akarjuk, hogy mobilak legyenek a dolgozók, és ugyanakkor nem akarjuk a szociális jogok tiszteletben tartását? Lehet, hogy nem ez a legjobb mód ennek megoldására, de ha nézzük meg a mostani helyzetet, azzal, amit a jelentés eredményeként fogunk látni. Ez egy előrelépés, persze kompromisszum. Nagyon súlyos esetek merülnek föl. Ausztriában például alkalmazzák az indexálást, csökkentik a családtámogatásokat olyan dolgozók számára, akik máshol rendelkeznek lakhelyel. Akarunk egységes Európát? Akarunk egységes piacot? Erről szól a szerződés. Ha ezt akarjuk, akkor ugyanannyit kell fizetni ugyanolyan munkáért, de ugyanolyan szociális jogokat is kell biztosítanunk. Lénersz úr, ha jól gondolom, Kabán úrnak te, szeretne föltenni egy kékkártyás kérdést. A Kabán úr a frakció nevében beszélt. A következő felszal után majd megadom önnek a szót, rendben? És most Mariász úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szociális biztonsági rendszerek tagállami kompetenciába tartoznak. Ez az első megjegyzésem. Másodszorban a rugalmas munkaerő piac és a kiküldetési dolgozók rendszere szociális dömpinghez vezet, és ez teljesen megzavarja az egész rendszert. Nincs egy olyan szociális biztonsági rendszer sem, amit át kellene alakítani olyan rendszeré, amely a szomszédos országoknak a szociális feladatait látja el. Görögországba több ezer bolgár dolgozó érkezik a harmadik megjegyzésem, a diszkriminációmentességet ki kell alakítani a külföldön dolgozók számára. A jogok exportálását meg kell vizsgálni, és ki kell alakítani egy rendszert azok számára is, akik munkát keresnek. Az egyetlen lehetőség az exportra az kell, hogy legyen, hogy a nyugdíjak számára biztosítjuk ezt. Ez egy olyan jog, amit az egyéb jogokat nem lehet elvinni a lakóhely szerinti országba. A szociális biztonsági rendszerek felhigultak. Lénár szó, tehát egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szükségszerűen kék kártya ügyrendi kérdésinken. Coburn úr, vagy bárki az EFDT-től igazából nem érdekli, hogy ez a vita micsoda, hogy a vita elejére ide jöjjön. Ezt Kicsit öm, nem tisztességes, hogy a, a reggeli szunyokálást vagy lustálkodást követően valaki bejön. Hogyha valakit érdekel egy vita, akkor jöjjön be, vegyen részt. Ha nem vesz részt rajta, akkor az az ő dolga. I'm a very fair Azt hiszem, hogy fair elnök vagyok, tehát azok, akik rajta vannak a listán, azoknak általában meg szoktam engedni, hogy részt vegyenek a vitát, és biztos vagyok abban, hogy ö, jogos, amit mond, és Kobordony már korábbra állítja az óráját, hogy beérjen a vitára legközelebb. Lénersz asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a vitát. Természetesen a, a munkavállalók szociális jogait védeni kell, nem akarunk konkurenciát, nem akarunk csalást, nem akarunk jogbizonytalanságot. néhány példát hadd mondjak. A, a, a Galiciából jelentős mértékben Norvégiába vándorolnak ki, hónapokat várnak a szociális juttatásokra. A galíciai munkavállalók más olyan országokba vándorolnak át, ahol a szociális biztonság ellátási helyzete rendkívül összetett, gyakran migránsként kezelik őket, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ezek a, a migráns munkavállalók. Hazámban rengeteg bevándorló is van, és éppen ezért szeretném aláhozni, hogy rengeteg probléma van, ami ellen tenni kell, és azonos bánásmódot kell biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, eh, Penentő López úr. Köszönöm, elnök asszony. Ezt a javaslatot néhányan le akarják blokkolni, pedig előrelépést jelent a bizottsági javaslathoz képest a dolgozók szociális jogainak a biztosítása szempontjából. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása csak akkor tud megvalósulni, hogyha figyelembe vesszük, hogy a szolidális aspektusokról van szó, és így kell garantálni a szociális szolgáltatásokat. Az Európai Unió ezt az utat szeretné járni. A múlt héten az pán-európai nyugdíjalappal kapcsolatos vitán azért kiderült, hogy mi az állásfoglalása a parlamentnek, illetve a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságáról szóló vita is mutatta, hogy hol áll a parlament ezekben a témákban. Nem elégséges ez a jelenlegi javaslat, ennek ellenére előrelépést jelent, hiszen méltányos munkahelyek kínálásával biztosítani tudjuk a szociális jogok méltányos érvényesülését is. Ezzel a listán szereplők felszólásait lezártam. Tyson asszonyi a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, szeretnék először is köszönetet mondani a rendkívül élénk és érdekes vitát. A szociális biztonság koordinációs szabályokat két és fél éve modernizáltok időben, és úgy gondoljuk, hogy a mobil munkavállalók egyre növekvő csoportjának érdekeit meg kell védeni, és ezért javasoltuk az újabb módosítást. A demográfiai változások és a mobilitás mellett a, a szabályokat módosítani kell azért, hogy a munka, az állampolgárok jogát védjük. Csak akkor van ö, mozgásszabadság, hogyha a szociális védelmi jogokat is megőrizzük a nemzeti, jogszab- a nemzeti intézményeknek jobb eszközökre van szüksége az, ahhoz, hogy visszaélésekkel szemben fellépjenek, és megfelelő együttműködést kell, hogy kialakítsunk a nemzeti hatóságok között. Említettem a jogbiztonságot is, amelyet amelyet tartozunk minden munkavállalónak, minden állampolgárnak, minden vállalkozásnak, amely a mozgásszabadsággal él. Ezek azok az okok, amik miatt nem engedhetjük meg azt, hogy a, a szociális biztonsági jogszabályok modernizációját halogassuk. A bizottság és a parlament Ebben nagyon fontos, a bizottság számít a parlamentre az első olvasatban való elfogadásra, azért, hogy a munkavállalók, állampolgárok és vállalkozások lássák, hogy igenis törődünk a szociális biztonsági jogokkal és a belső piac jó, belső műk, jó működésével. A társadalmi biztonsági rendszerek koordinációja döntően fontos a mozgásszabadság számára, a munkavállalók, önfoglalkoztatók és vállalatok számára, e három pedig a belső piac számára. Remélem, hogy a parlament megmutatja mandátumának utolsó napjáig azt, hogy számít a parlament számára az állampolgárok jogai, hogy értik szükségleteiket, értik a KKV-k igényét, a parlament megmutatja, hogy igenis Európa képes teljesíteni. Elnök asszony, ha megengedi, egy percet az ön idejéből szeretnék igénybe venni. Ez az utolsó felszólalásom e parlamenti vita során. A bizottság és a parlamenti képviselők közti, különösen az Empel szakbizottság tagjai között mindig kiváló volt. Úgy gondolom, nagyon sok mindent értünk el együtt, és köszönöm mindazt, és minden jót kívánok Önöknek. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Biztos vagyok benne, hogy a foglalkoztatási szakbizottság dolgozókat jobban ismeri, de én a saját nevemben szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért. Mindig készen állt arra, hogy találkozzon a frakciókkal, a csoportokkal, és mindig a állampolgárok érdekét tartotta szem előtt, úgyhogy minden jót kívánok a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. És most két perce van az előadónak, Balász úrnak. Biztos asszony, ez volt az utolsó felszólalása. Azért szeretném elmondani, hogy én itt a jobb és a bal oldal között ülök. Ön mindig bebizonyította azt, hogy nem csak a jobb oldalnak vagy a bal oldalnak lehet igaza, hanem lehet konszenzusra is jutni. A Gandhi azt mondta, hogy amit gondolunk, az mindig meghatározza a félelem, és én nagyon sok félelemről hallottam itt a ma délelőtti felszólalásokban. A félelem miatt aztán mindenfélét beszélnek. Hat exportálás például, hogyha valaki 20 éve dolgozott egy országban, és 6 hónapos jogexportálás, azt ajándéknak tekintik, és most ez a nyugati vagy az északi dolgozó kárára történik. Az Európai Parlament viszont bebizonyította, hogy a 6 hónapos exportálás alapján sokkal könnyebben lehet munkát találni, mint hogyha csak három hónapos lenne ez a lehetőség. Amikor a képviselők, az északi és nyugati képviselők nem beszélnek azokról a nagy vállalkozásokról, amelyek megszervezik a szociális dömpinket, és nem a keleti dolgozók, hanem ezek a nagy vállalkozások, amelyek ezt megszervezik, és egy szót se szólnak erről, és nem próbálják korlátozni ezeket a nagy vállalkozásokat azért, hogy valós védelmet biztosítsanak a dolgozók számára. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a félelem szava, a nagy multinacionálisok félelme, nem félnek attól, hogy ezeket megrendszabályozzák, és ez nagyon szomorú. És szomorú az is, hogy nem az összes európai dolgozóról beszélünk, hanem csak bizonyos országokról. És itt a baloldalhoz is szólok. Hogyan beszélhetünk egy ország érdekéről? Ugye most választások lesznek, európai választások lesznek, tehát pontosan ezért az összes dolgozó érdekében kellene, hogy felszólaljunk, hiszen ez a közös érdek, és pontosan ezek a nagy vállalkozások alakítják ki azt, hogy versenyhelyzet alakul ki az egyes dolgozók között. Úgyhogy most az összes progresszív képviselőhöz szólok. Akik Európáról beszélnek, Európa az összes állampolgár számára a progresszivitást kell, hogy biztosítsa, attól függetlenül, hogy milyen nemzetiségűek. Hát ez Európa. Persze nem tökéletes a szöveg, nem old meg mindent, de ugyanakkor ez egy jel, hogy előre kívánunk lépni egységesen, békés kapcsolatot akarunk támogatni a dolgozók számára, harcolni akarunk a tisztességtelen verseny ellen. Úgyhogy a haladás ez lenne a kulcs szó. Köszönöm szépen az előadó felszólását. Persze, hogyha a félelmet a reményel le tudnánk cserélni, az jó lenne. Mivel van egy kis időm, ezért megismételném egy Csimis Híni ír költőnek a szavait. Reméljük, hogy változtatni lehet az életet, reméljük, hogy ez elérhető. Hinni kell a csodákban, és hinni kell abban, hogy minden meg tudunk gyógyítani és ezekkel a szavakkal most felfüggesztem az ülés néhány percre. A következő téma Európa jövője lesz a lett Lettország miniszterelnökével, Karincs úrral.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 Ma azonnal meg tudjuk kezdeni az ülést. Mindenki ismeri barátunkat, volt parlamenti képviselőt. Köszönöm szépen, Kalinsz, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon fontos ez a vita, az Európai Unió jövőjéről beszélünk. Te itt otthon vagy, nagyon jól ismered ezt a parlamentet, és a vita nagyon könnyű lesz. Nagyon jól ismered az Európai Parlament pozícióját, tudod, hogy mennyire fontos az Európai Parlament, ismered az Európai Bizottság elnökét és alelnökét, akik jelen vannak. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Ahogy tudod, mi azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament a politika vita középpontjában álljon, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélünk. Üdvözlünk még egyszer, és már is megkapod a szót. aperta la registrazione. És az elektronikus regisztrációt most megnyitom a spontán felszólalásokhoz. A miniszterelnök úr felszólását követően zárom le a listát. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs tisztelt tajani elnök úr tisztelt juncker elnök úr tisztelt parlamenti képviselők hölgyeim és uraim kedves barátaim Először is hadd mondjam el, mennyire örülök annak, hogy felszólalhatok nagyon fontos kérdésben, Európa jövőjével kapcsolatban. Mint nagyon jól tudják, mint egy tíz évvel ezelőtt itt dolgoztam a parlamentben, képviselőként, és eh, néhány dolgot sikerült megtanulnom ez alatt az idő alatt. Az, hogyha valaki például taná- eh, előadást akar tanulni, akkor legalább három nyelven el kell tudni mondani a gondolatait, egyébként nem sikerülnek. Most akkor a másodikat használom. Malheureusement, je comprends. Franciául kicsit nehezebb megszólalnom. Beszélem a nyelvet, de azért, hogy egy beszédet tartsak, annyira jól nem ismerem a nyelvet. Angol. Hadd folytassam angolul. változás van, a ciklus vége, a választások mindig időt adnak arra, hogy reflektáljunk. De az előretekintés előtt egy picit nézzünk vissza a múltba, hogy lássuk a képet. Lettország, Európa. Mi az, ami összeköti az európaiakat? Ha végig gondoljuk, akkor látjuk, hogy ez a közös történelem, az ősi görög-római görög történelemtől a kezdeménység, kereszténység elterjedésén át tartott. A, ez a három leg, a három legutolsó bástyája a kereszténységnek a balti országok. Itt osztjuk mi is a közös kulturális örökséget. A 13. század fordulóján a római pápa áldását adta a, nem, a balti területeken élő nem keresztények elleni keresztes hadjáratra. Azóta azonban az országunk végigjárta a kulturális változásokat, fejlődéseket, amin Európa is, rene, reneszánsz, felvilágosodás, reformáció. Ma országunk történelmileg tekintve luteránus, erős, katolicizmus, erős kalvinizmussal délen és délkeleten. Ha, ha végig tekintjük a történelmünket, akkor nyilvánvaló, hogy az északi kultúrához hasonlóan mi is pragmatikusak, türelmesek vagyunk, tartjuk magunkat a törvényekhez, és racionálisak vagyunk. Úgy gondolom, hogy a kreativitás is rendkívül erős, hiszen ez mindig végigvisz minket, segített. A kereszténység bevezetését követően száz évvel az ország különböző politikai és katonai uralom alá került. Németország, Lengyelország, Svédország és Oroszország került sora. Az identitásunkat, nyelvünket, kultúránkat azonban végig megtartottuk, és egészen az első világháborúig, 1918-ig nem tudtunk függetlenséget ki nyilatkoztatni, és két háborúba telt, hogy a még ott lévő német csapatoktól megszabaduljunk. A személyes családom apám apja a cári hadseregben szolgált, aztán bolsevik katonaként a cár ellen harcolt, és amikor az egysége meghallotta, hogy az ország függetlenségét kinyilvánították, kikiáltották, akkor függetlenségi harcos lett, mert hazatért. Ez egy teljesen jellemző fejlődésút. A második világháború rendkívüli károkat okozott Európában, és itt jövök én a képbe. Én menekültek fia vagyok. Háborús menekülteké. Szüleim 44-ben gyerekek voltak, apám 8, anyám 8, anya apám 14, mintegy 5000 lettel Svédországba menekültek, két, 200 eh, ezeren Németországba, akkor, amikor a szovjet hadsereg közeledett, és másodszorra is végig söpört az országon. A szüleim Svédországban nőttek fel, találkoztak, összeházasodtak, és együtt mentek az Egyesült Államokba, ahol én és két testvérem megszületett. Először 84-ben mentem vissza Lettországba egyetemi hallgatóként. Az utolsó németországi lett menekülteknek kialakított főiskoláról. Egészen más ország volt. Minden szürke volt, nem nevettek, az, nem mosolyogtak az emberek. A szovjet katonák ugyan kivonulóban voltak, de minden oroszul volt. Láthatóan hiányzott mindenféle infrastruktúrális beruházás. Út, épület, hidak, minden hanyatlóban volt a 90-es évek végén, ahogy a szolidaritás megjelent, és ahogy 89-ben leomlott a berleni fal, a változások az országunkban is megérkeztek. 91-ben újra függetlenné váltunk, és nagyon-nagyon rövid idő alatt demokratikus intézményeket alakítottunk ki, szabad vállalkozást, bankrendszert, piacgazdaságot, alapvetően a nulláról és 2004-ben csak 13 évvel a függetlenség kikiáltása után csatlakoztunk az EU-hoz és a NATO-hoz. Néhány hét alatt, ünnep, néhány hét múlva ünnepeljük az Európai Unióhoz való csatlakozás 15. évfordulóját. Hazám nevében mondhatom, egyetlen egy napot sem bántunk meg a csatlakozás óta. Mi is az EU tehát? Először is, és ezt szeretném hangsúlyozni, értékek eh, uniója. Szabadság, demokrácia, jogállamiság. A történelem során a hatalmi vitákat katonával, fegyverrel, eh, eh, fegyverrel és tankokkal, rombolással oldották meg. Most hogyan tesszük? Vitákkal, tárgyalásokkal, szavazásokkal, s lehet, hogy fárasztó, de sokkal, de sokkal jobb, mint korábban. Az EU gazdasági fejlődésről is szól, ennek a magjában pedig a belső piac áll. Azzal, hogy kinyitottuk egymás felé a határokat, a világ egyik legnagyobb piacát alakítottuk ki. Több mint 500 ezer ember gazdasági mérete nagyjából az Egyesült Államokénak felel meg, amely a világ legerősebb gazdaságának tekintendő. de nem minden megy jól az EU-ban. Politikusként tudjuk, hogy rengeteg EU ellenes érzés van. Vannak olyan politikusok, akik nagyon egyszerű válaszokat adnak rendkívül komplex kérdésekre. Általában őket populistának nevezzük. Egyszerű üzenetem, ne harcoljunk a populisták ellen. Ez katasztrófába visz. Próbáljuk azonban megérteni, hogy miért hallgatnak az emberek rájuk, és miért boldogtalanok az emberek. Miért boldogtalanok? Mi történt? Menjünk tíz évvel vissza, 2008-2009. Az Egyesült Államokban összeomlott egy bank. Jó, ez meg szokott történni. Ez azonban láncreakciót indított el a banki árakban, a világ minden pontján, de Európában különösen, és ez gazdasági válsághoz vezetett, a nagy gazdasági válság óta a legnagyobb. Hazám GDP-je a negyedével esett vissza, mások országé talán nem volt, más országban talán nem volt ilyen so, sok, de mindenütt visszaesés volt. És néhány évvel ezelőtt a gazdasági válságot a migrációs válság követte, a, nyug, a zavargások közel-keleten, a békés forradalom harcos alakulása indította ezt. Ennek eredménye úgy gondolom a politikai válság. Az emberek hitüket veszítették a rendszerben. Érthető? segítenünk kell, hogy újra visszakapják a hitet. Akkor, amikor a szavazókat nézzük, akkor látnunk kell, hogy mik a legnagyobb gondok. Négy van szerintem a munkahely, az életmód, a, a bevándorlás, a kör, vagy a környezet és a biztonság. Európa jövőjéről, ha beszélünk, akkor ezek mind a négy kérdéssel foglalkoznunk kell. Mi a helyzet a munkahelyekkel? Az EU-nak megvan a mechanizmusa arra, hogy ösztönözze a munkahely növekedést, és ez az, amire az egységes piacként szoktunk utalni. Eszembe jut gyerekkoromban Ezópusz meséjét olvasta, olvastam, az apának három fia van, egy, az egyiknek ad egy pálcikát, az kettő, ketté töri a másodiknak is, az is, és a harmadiknak egy teljes csomót ad, ág csomót, és egyikőjük sem tudja ketté törni. Az üzenete nyilván az, hogyha egyedül van az ember, akkor egy ágként, egy botként ketté lehet törni, de ha egységesek vagyunk, akkor az erőt ad. És ez az egységes piacnak a története is. Persze vannak kívülről érkező kihívások. A felemelkedő Kína, az Egyesült Államok, amelynek az ad, ö, adminisztrációja mint hogyha abban a hitben ringatná magát, hogy a világ kereskedelmének és ügyleteinek szervezését magára kell vállalnia. Nézzük Kínát. Az ország nyíltan támogatja az ágazatokat, a vállalatokat, amelyek bejönnek Európába, és tisztességtelen előnyel versenyeznek. Ugyanakkor az európai vállalatoknak nincsen azonos hozzáférése az ottani piacra. Mi a válasz? Szerintem a tisztességtelen versenyre a válasz nem a protekcionizmus. Nem járhatjuk a kínaiak útját. Nem szabad olyanná válnunk, mint a kínaiak. Azt kell követelnünk, hogy a kínaiak hasonlítsanak hozzánk. Nyissák meg a piacaikat. Egységes piacként, unióként nagy erőnk van. Nem külön-külön áganként vagy pálcikaként, hanem egy kötekként, amelyet a világ nem tud megtörni. Az EU-n belül még mindig vannak akadályaink, amelyeket le kell küzdjünk a belső a piac akadályaival kapcsolatosak ezek, különösen a digitális területen és a szolgáltatások terén. Azt szoktam kérdezni, kérdezzük meg magunktól, hogy a legnagyobb internetvállalatok miért Amerikából jönnek, miért nem európaiak? Azt hiszem a válasz nyilvánvaló. Az Egyesült Államokban dollárzóna van. Ott szövetségi kormányzat, szövetségi költségvetés, és nulla korlát um, a az államok közti kereskedelemben egységes belső piacuk van, 300 millió. Nekünk nagyobb a piacunk, de túl sok az akadály. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nemzeti bajnokokat akarunk, akkor szerintem nem szabadna a versenytörvényeinket arra ítélni, hogy mesterségesen nemzetközi versenyt generáljanak. A korlátokat úgy gondolom le kell bontani, hogy ezek a bajnokok maguk felnő emelkedhessenek, és könnyen kihívhassák az Egyesült Államokat és Kínát. Az egységes piac egyik sarokköve a pénzügyi rendszer a bankok. Tíz évvel ezelőtt a bankok legnagyobb fenyegetése a likviditás volt. Kialakítottuk a bankuniót, hogy az EKB a legnagyobb bankokat felügyelje és biztonságosabbá tegye a bankokat holnap reggelre, ha felébredünk. De tíz év alatt a világ változott, és nem a likviditás a legfőbb probléma, hanem a terrorizmus és a terrorizmus finanszírozása. És ez hogy történik? az európai bankrendszeren belül az illegális eszközök áramlásával. Sargentini asszonynal a legutóbbi AML irányelvvel kapcsolatban nagyon sok mindent beszéltünk erről például. Az AML tehát a, a pénzmosás elleni jogszabály kockázat elemzés és a, a piszkos pénzek kockázatának csökkentése. Európában van még egy kockázat, egy nagy gazdaság Oroszország. Az Oroszországból érkező pénzek eh, hozzánk akartak az elmúlt eh, húsz évben beáramlani. Miért? Mert Európa biztonságos, jogállamiság van. Nem veheti el a pénzt anélkül, hogy ne lenne joga bárkinek bíróságra menni emiatt. Van olyan pénz, ami tisztán érkezik ide, de jön nem a tiszta pénz és a bűnözők. Most nem arról beszélek, hogy akik az adó bevételeiket akarják optimalizálni, nem. Én azokról a bűnözőkről, akik több millió eurót mozgatnak. A föld fölött repdesnek sasként, és megnézik, hogy melyik a leg leggyengébb láncem ebben az országban ezt, abban azt, és amannak azt lehet megtenni. Az országunk is a lánc része volt, nem egyedül persze. A pénzmosás európai probléma. Azóta, hogy miniszterelnök vagyok, már nincs türelmem arra, hogy arra várjak, hogy mindannyian együtt lépjünk, úgyhogy én a saját eh, házamban teszek eh, rendet, eh, ott akarok tisztaságot. Nálunk van a legtisztább és legellenállóbb bankrendszer. Bárkivel szívesen konzultálok erről, hogy hogyan lehet kifehéríteni a bankrendszert. Én biztosíthatom, hogy a patkányokat kitakarítom a házból, az én házam tiszta. Na de mi a helyzet a szomszédokkal? A bűnözők lehet, hogy elhagyták Lettországtól, de sajnos meg vagyok győződve arról, nem hagyták el Európát. Tehát a teljes szomszédságot ki kell tisztítani, tehát a pénzmosás elleni felügyeletet központosítani kell, ugyanúgy, mint a prudencia felügyeletet. Ez egy nagyon fontos lépés előre. Egy másik fenntartása szavazóknál. There are no... Nincsenek könnyű válaszok. És a bevándorlás tekintetében Európa kiváló cél, hogy idejöjjenek, itt éljenek. Stabil gazdaság, stabil demokrácia van Európában, megvan az egyén szabadsága. A szomszédainknál ez nem mindenhol van így és éppen ezért növekszik a nyomás az Európai Unióra, egyre többen akarnak idejönni, és ha itt vannak, nem akarnak visszamenni. Ezzel foglalkoznunk kell. Az én országom foglalkozott az emigrációval, a szovjet megszállás alatt 700 ezer ember érkezett az országomba ez a lakosságunk egyharmada, 700 ezer ember költözött be hozzánk a Szovjetunióba. A kormány nem tudott vele foglalkozni, mert nem volt lett kormány. A döntéseket Moszkvába hozták, nem volt együtt döntés, nem volt beleszólás, nem volt konzultáció. A függetlenség után mit tettünk ezzel? A integráció volt a címszó dolgoznunk kell az embereknek, dolgoznunk kell az oktatási rendszeren, az embereket be kell vezetnünk a saját kultúránkba. Ez az az út, ahol ezt megoldhatjuk. Igazából nem tudjuk leállítani azokat az embereket, akik be akarnak jönni Európába, hiszen a vágyaik ne továbbja, hogy ide jöjjenek. Viszont integrálhatjuk őket. Valamit tehetünk, hogy csökkentsük az áramlatot Például a frontex -el. A Frontex egy kiváló program, amit erősíteni kell. Hiszen meg tudjuk mutatni a polgárainknak, hogy van egy külső határunk, és hogyha van egy erős külső határunk, akkor szabadok a belső határok. Strasbourg és Németország között néha lezárták a hidat, minden autót ellenőriztek, és hogyha a rajna másik oldalán laktam, akkor egyszerűen órákba került átjutnom ide. Nem. A külső határokat kell megerősíteni, nem a belsőket. Szükséges, hogy legyenek menekülttáborok. A jogállamiság alapján kell a harmadik országokban a gazdaságot fejlesztenünk. Ezen kívül dolgoznunk kell az integráción. Európa 28 még, 28 szuverén állam közössége, amelynek mind-mind megvan a saját nemzeti identitása. Mindjártnak megvan a kultúránk, nyelvünk, identitásunk. És akik idejönnek, el kell fogadniuk a szabályainkat, hiszen így működik a világ. Ezen kell fáradoznunk, igenis be kell bizonyítanunk, hogy meg tudjuk őrizni a külső határainkon a biztonságot, és hogy integrálhatjuk azokat, akik idejönnek. A harmadik aggályom a környezet. Az éghajlatváltozás, most nem akarom itt részletezni, de reális. Az emberiség elégeti az olajat, a gázt, és ez mind-mind hozzájárul a klímaváltozáshoz. Igenis, csökkenteni kell a kibocsátásokat, az energiahatékonyságot pedig növelni kell. Azonban nehézségünk van ezzel. Az energiamix különböző a tagállamokban. A saját hazám, Svédország mögött van. 40% az energiának már megújuló, azonban nem mindenhol van ez így. Néhány ország nagyon függő. És egyszerűen nem törölhetjük el a fosszilis üzemanyagokat. Időre van szükségünk. Most függetlenül attól, hogy milyen gyorsan szeretnénk előre mozdulni, van egy strukturális változás, és így gyorsnak kell lennünk. Ez pedig ismét az egységes piaccal függ össze. Meg kell nyitni az energiapiacot a verseny előtt. Legyen verseny. Versenyezzenek a megújulók. Például nézzük a villamosáron piacot számos országban ugyanazt fizetnek, ugyanazt fizetik az emberek vasárnap reggel, hétfő este, igazából államilag megszabott árak vannak. Tehát akkor teljesen mindegy, hogy mikor kapcsolják be a mosógépet, mikor kapcsolják be a mosogatógépet, nem takarékoskodnak az árammal, mert mindenhol ugyanegybe kerül. De ahol verseny van, automatikusan szabályozzák az árakat, hogy például amikor nincs csúcsidő, akkor olcsóbb és így csökkenthetjük a kapacitásokat, hogy a csúcs időben kevesebb áramot használjunk. Hiszen az árak motiválhatnak abban, hogy ne használjuk azokat a készülékeket, amelyeket este is használhatunk, tehát moshatunk este. Nem kell csúcsidőben mosogatni. Hogyha megújuló energiákat akarunk, akkor deregulált piacra van szükségünk. Legyen verseny mindenhol és a negyedik aggályam a biztonság. Különböző dolgot jelent ez különböző európaiak számára. Dél-Európában, amikor a biztonságra gondolnak az emberek, akkor az ellenőrizetlen migrációra gondolnak, a terrorizmusra. Ez is fenyegeti Európát. Nyugat-Európában a legnagyobb fenyegetés a Brexit, a megállapodás nélküli Brexit. Nem csak a kereskedelem miatt, hanem nagyon-nagyon aggasztó a helyzet Észak-Írországban. Én Lettországból jövök. És amikor a lettek a biztonságra gondolnak, akkor Oroszországra gondolunk. Oroszország egész Európa keleti szomszéda. Oroszországban olyan kormány van, amelynek egy alappolitikája van, és ezt nem is rejti véka alá azt gondolja, hogy állandóan ellenségek támadják. Ez a jelenlegi kormányzati dogma. Éppen ezért az a politikájuk, hogy gyengítsék az ellenségeiket. Európában nem katonai fenyegetettség van Oroszország részéről. Van egy fenyegetés, de nem katonai, hiszen itt a NATO fel vagyunk készülve. A legnagyobb fenyegetés az hogy hazudnak az oroszok, és hamis álhíreket, álhíreket, hamis híreket terjesztenek. Olyan csodálatos készülékek vesznek körül, mindenkinél itt van a kezében, vagy az asztalán. A félrevezetés pedig ezeken a készülékeken át áramlik mindenkihez. Nagyon jók ezek a készülékek. És az oroszok felfedezték, hogy a közösségi média egy kiváló terep, ahol terjeszthetik az úszítást, ahol terjeszthetik az álhíreiket. Nyilván az újságírók, akik tanulták a szakmát, más etikával rendelkeznek, mint azok, akik a közösségi oldalakon úszítanak. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne a platformok felelősségét növelni hogyan lehetne a platformokat felelőssé tenni a tartalmakért. Nagyon-nagyon csúszós út ez, hiszen nagyon, ne, nagyon könnyű átcsúszni a cenzúrába. Lit, lett, lettként soha nem támogatnám a cenzúrát. Azonban meg kell találnunk ezt a nagyon vékony mesdjét, amely a biztonság és a cenzúra között van. Hogyan tudunk fellépni az álhírek ellen úgy, hogy közben ne veszélyeztessük az internet szabadságát, és ne vezessünk be cenzúrát? Tehát igazából miket látunk az interneten? Az, hogy az oltás autizmust okoz hogyha a gyerekeket nem oltják be, akkor nagyon komoly egészségügyi problémák lehetnek Európában. És a bevándorlás mögött is ott van Oroszország. Nagyon érdekli őket a Brexit és egész Kelet-Európában terjesztik, hogy Soros György egy borzalmas szörnyeteg, akit veszélyezteti a létünket. Igazából ez mind-mind egy forrásból jön. És én azt mondom, hogy a biztonság érdekében katonailag az én országom két át költi a védelmi költségekre, a GDP két át A katona és a védelem az egy dolog. De a második dolog az, az, hogy az álhírek terjesztése ellen is fellépjünk. És itt a jogalkotás tehet valamit. Végezetül pedig nem lennék lett politikus, hogyha nem említeném meg a több éves pénzügyi keretet, az MFF-et, a 7 éves pénzügyi keretet. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy igazából sokkal többet kell a kutatásba és fejlesztésbe beruháznunk. Hiszen a kutatás és fejlesztés teremti a munkahelyeket, a jólétet. Ez roppant fontos. De ugyanolyan fontos, hogyha a kutatás fejlesztésbe ruházunk be, akkor ne 5-6 fővárost válasszunk ki, hanem egész Európában tegyük ezt. A kiművelt emberfőkre mindenhol szükség van Európában. És hogyha a kiválóságra gondolunk, amely néhány országra koncentrálódik, akkor ez nem egy európai megoldás. Igen, nagyon fontos a kutatás és a fejlesztés, de egész Európában az. Ez nagyon lényeges. A kohézió. A kohézió nagyon fontos, azonban intelligensnek kell lennünk igenis a szegény régióknak kell felfele felzárkózni, és nem fordítva. Végül pedig nem utolsó sorban az európai mezőgazdasági termelők, a gazdák. A közös agrárpolitika nagyon fontos, mindig nagyon fontos volt. De most történelmi esélyünk van, hogy egy igazságtalanságot megszüntessünk. Ugyanazon a piacon versenyeznek az európai gazdák. Megtermelik az áruikat és a piacon eladják. Támogatjuk őket közvetlen kifizetésekkel. Azonban van egy csapdahelyzet. Nem azonos módon támogatjuk a gazdákat. És a három balti ország kapja arányosan a legkevesebb mezőgazdasági támogatást. Lettország, Litvánia és Észtország. És pedig matematikai okok miatt, amelyek még a 90-es években gyökereznek a mi termelőink csak is úgy versenyezhetnek, hogyha ez a saját jólétük kárára megy. Hogyha támogatjuk a mezőgazdaságot, nem tudom, hogy feltétlenül kell, de ha támogatunk, akkor egyenlő módon